Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Nagyon ambiciózus a szavazólista, ami előttünk van. Turm kollega úton van, az ő jelentése az első, amiről szavaznunk kell. Nem, mire elkezdjük, talán befut ő is. Először is a napirend elfogadásával kezdjük, el tudjuk -e fogadni a jelenlegi formájában a napirendünket, vagy van van-e valakinek kifogása vagy módosítási kérelme. Ha nincs, akkor így elfogadhatjuk a napi rendet. Második pont a jegyzőkönyvek elfogadása, október 10-e ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez ott van a dokumentumaik között, van -e ezzel kapcsolatban bármilyen fajta megjegyzésük nincs, akkor azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el, amennyiben ezen ülés végéig nincsen semmilyen fajta kifogás. Hármas napirendi pont az elnök közleményei, a tolmácsolás, franciául, németül, olaszul, angolul, görögül, spanyolul, portugálul, csehül, észnyelven, magyarul, lengyelül, szlovén, bolgárul és románul is van tolmácsolás. És szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy az interneten is követhető az ülésünk. Most akkor kezdjük is meg a szavazást. Két eh, jelentésről fogunk eh, szavazni, mégpedig eh, egy saját kezdeményezés jelentéssel kezdjük, oktatás a digitális korszakban, kihívások, esélyek, az EU politika kialakításakor a Tóm lenne a jelentés készítő, nem tudom, hogy kívánna valamit mondani. Igen, köszönöm szépen, kedves kollégák, nagyon hálás vagyok az együttműködésért, ezért nem is rabolom tovább az időjüket, idejüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor szavazhatunk, és azonnal az 8-as kompromisszummal kezdjük. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es módosító mellette, ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, lezárom. 13-11 arányban elfogadtuk, 92 mellette. Ellene tartózkodik. Meg kell mindenkinek emelni a kezét mellette. Ellene tartózkodik, elfogadt elfogadtuk, ez már jobb volt. 93 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 138 mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. 138-as. Lezárjuk. 16-9 arányban elfogadtuk. 139-es módosító mellette. Elnézést, a 13-as kompromisszum következik. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 101, 107-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 113-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elfogad, elutasítva 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 133-ast. Öffnet. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 12-13 elment elutasítottuk. 135-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A szociáldemokraták egy kicsit lustálkodnak a szavazáskor. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 158-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 176 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 177-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 179 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 181-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 182 mellette, ellenőrizzük a 181-est, a szavazást megnyitom. Köszönöm! Lezártuk. 17-8 ben elfogadtuk. 182-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 183-as mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a 183-ast. Lezártam a szavazást. 14-8 arányban 5 tartózkodással elfogadtuk 5-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 6-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 7 mellette, 8 elnézést mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 22-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 30 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 38 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 39-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 41-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 42-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 43-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 58-as mellette, ellene, tartózkodik, ezt inkább ellenőrizzük, az 58-ast, Geschlossen? Lezártam a szavazást. 16-11 arányban elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 62 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. 64-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk, 66-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 68-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 70 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 72 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es mellette, elnézést, a 7-es kompromisszum következik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Itre, ezt, erről nem is kell szavaznunk, akkor a végső szavazás következik, név szerint a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást, 26 igen, 0 nem, és egy tartózkodás mellett egyhangulag elfogadtuk ezt a jelentést. Janának gratulálunk, és köszönöm szépen az jelentés tevőknek is a munkát. Most akkor következik a következő napi rendi pontunk. das ist der entwurf eines berichts die neue, für eine neue agenda für kultur. berichterstatter war georgios grammatikakis. Az új európai kulturális menetrend, Georgios Grammatikakis volt a jelentéstevő, Georgios kívánsz még szólni? Igen. Nagyon köszönöm. Szeretnék köszöntet mondani a kollégámnak, illetve minden egyes, mindenkinek, aki érdeklődött ezen jelentés iránt, és részt vett annak elkészítésében. 180 módosító érkezett. Jó szándékú, jó együttműködés alakult ki, és így sikerült egy olyan szöveget kidolgozni, amely nagyon is megállja a helyét. Első alkalommal, mm, hogyha ezt elfogadjuk, akkor most a kultúra, az európai kultúra irányába indulunk el. Nagyon remélem, hogy az önök erőfeszítésének köszönhetően mindez valósággá válhat. Köszönöm. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir... Csodálatos, köszönöm szépen. Akkor kezdjük is meg gyorsan a szavazást. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 45-ös módosító mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 40, eh, hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 63, 64 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 73-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 79-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 80-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 85-ös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 90-es mellett 90-91 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 94-es mellette, nem, a 93-as jön mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 95-ös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk a 97-es jön mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 98-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 108 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 109-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 115 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 125 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 120, 120 hatos mellette. 126 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 139-es mellette. Ellene tartózkodik ellenőrizzük a 139-est, a szavazást megnyitom. Geschlossen. Lezártam a szavazást, 16-11 arányban elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 143-as mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 144 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 146 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 147 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 148 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 149-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk 150 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 151-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 152-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 153 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 154 és 155 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 156 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 157 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 162 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 163 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 164 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 165 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 166 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 167 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene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 az egyes módosító következik mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Okay, also an einer Stelle habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben... Hibat ejtettem az egyik helyen, a 85-ös 85-ös módosítót megszavaztuk, így a 86-os okafogyottá vált, és mégis szavaztunk így a 86-osról, hát elnézést. Akkor most a végső szavazás következik, mégpedig név szerint a szavazást megnyitom geschlossen. Lezárom a szavazást. A 21 igen, 4 nem, és két tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadtuk ezt. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bericht. Das ist der Jön a következő jelentés a Zagorákis jelentés következik. Kívánne Zagorákis úr szólni. Όχι κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Nem tisztelt elnök azt, hogy nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, nem szeretnék más mondani, szavazhatunk. Wunderbar, dann machen wir das jetzt auch, und wir beginnen mit... Fantasztikus, akkor egy is teszünk, és kezdjük a 14-es módosítóval mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 7-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 8-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 77-es mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 9-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 79-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 80-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 81-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 82-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 83-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 84-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 85-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 86-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 87-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 89-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 90 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 91 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 92 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 93 mellett, 9394 94 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 95 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 96 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 97 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 98-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 99-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 100 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 101 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 102 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 104 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 105 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 106 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 107 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 108-as mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 110 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 111 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 112 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 13-as mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük inkább a biztonság kedvéért. A 13-asról a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 114-115 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 118 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 119 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 120 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 121-es, 122-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 123, 124 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 125, 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 127-est, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, nem volt jól látható. 15-16 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 19-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 27-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 30 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 37 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 39-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 41-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. A hármas módosított a szavazást megnyitom. Lezárom. Lezártam. Elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 43-as mellette ellene tartózkodik elutasítva 44-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 45-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva 46-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva 4-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 48-as mellette, ellene tartózkodnék elutasítva, 5-ös mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 49-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 50 mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk, 51-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 52 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 53 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 54 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 61-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 63 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 64 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 65-ös, 66-os mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 60 mellette ellene tartozók elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 70 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 71-72 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 74-es, 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva a végső szavazás, a szavazást megnyitom név szerinti szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 24 igen, és három tartózkodás mellett egyhangulag megszavaztuk ezt a jelentést, gratulálunk a jelentés készítőjének. Nos, akkor az utolsó szavazni való következik ma. Az Invest EU program felállítása, Dzsambacki kollega a jelentés készítője. Itt van-e? Nincs itt? Hát akkor azonnal meg is kezdhetjük a szavazást. Iszok egy kortyot. Kezdjük a 66-os módosítóval mellette ellene tartózkodik, elutasítva 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 72-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 73-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 74-es mellette, a 73-ast ellenőrizzük? Hát tessék, a 73-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Ó, elnézést kérek. 12-14 arányban elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as módosító mellette ellene a 80-asnál vagyunk a saját indítványról ellenszavazol, 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 82-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 83-as mellette ellene tartózkodik elutasítva 84-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 85-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva 86-os mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 87-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést, lehet, hogy nem figyeltem oda, mert kompromisszumról volt szó, akkor az ötös kompromisszumot ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítva elnézést kérek. Akkor a 9-es következik, mellette ellene tartózkodik elutasítva. 96-os mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 96-os módosítónál vagyunk, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, tízes mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, szóbeli módosító 101-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 102 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 103 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 104 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 105 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 106 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 107-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 108-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 109 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 110 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 111 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, elfogadtuk, 112 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 113 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 114-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 115 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 116 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 117 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 119 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 120 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 121-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 123-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 124 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 125 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 100 29-es, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 130 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 131-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 132-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 133-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 23-as két rész első rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítva második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a nyolcas as kompromisszumot. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, nem láttam jól, de szerintem elfogadtuk. A bal oldalomon nem láttam túl sok kezet, a 41-esről szavazzunk. Lezárom. Igen, 27 igen szavazattal elfogadtuk, köszönöm szépen. Igen, úgy tűnik, hogy kezdek egy kicsi fáradni. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 48-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 49-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk valóban, hogy most látom a piros lámpácskákat. Igen, 21 nem szavazott elutasítva. 51-es mellett el nem tartózkodik. Ezt most már én sem tudom. Így ellenőrizzük ezt is. A szavazás megnyitom. Az 51-esről Lezárom. 13-14 arányban el utasítva, ezt nehezen lehetett volna látni. 52 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 58-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 61-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 62-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 63 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 64 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 65-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva, Végszavazás következik név szerint a szavazást. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 25 igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodással. Nagy többséggel tehát elfogadtuk, gratulálunk a jelentés készítőjének, és sikerült ezt is elintéznünk. Dank! Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon koncentrált közreműködést. Und wir machen auch sofort weiter. Azonnal folytatjuk is a munkát. A tízes napi pont következik. Egy jelentés tervezett megvizsgálása, Kreatív Európa program létrehozása, Szilvia Costa, a jelentés készítője, a módosítók benyújtásának határideje november 29-e 15 óra, és a Kulturális Szakbizottságban február 20-án lesz majd jövőre. Szilviát arra kérném meg, hogy vezessen be bennünket ebbe a jelentésbe. 5 perced van erre. Cerco di stare 5 minuti, allora. Megpróbálom kitölteni az 5 percet. Először is nagyon köszönöm mindenkinek a támogatást. Köszönöm az árnyék előadókkal jó volt az együttműködés, sok érdekelt félrel sikerült találkoznunk, tényleg sokkal, nagyon sok ajánlást, javaslatot sikerült begyűjtenünk. Köszönöm, hogy a, az egész bizottság, illetve az Európai Bizottságon belül a DG Kult ennyire rendelkezésünkre állt, nyitott volt a párbeszédre és az együttműködésre. Szeretnék pár dolgot kiemelni ebből a programból. A prezentáció bemutatása óta már láthattuk, hogy ez az Európai Unió egyetlen olyan programja, amely a kreatív szektort, az audiovizuális szektort támogatja, méghozzá egyedi módon. A célja, a filozófiája nem változott az idők során, nem került mm, beolvasztásra más programokba, pedig az elején ez még így tűnt. Nagyon sok érdekelt fél, félrel egyeztettünk a kultúrával kultúrában dolgozó érdekelt féllel, és azt láttuk, hogy az innováció nagyon is jelen van, ezt láttuk a midterm review során. Szeretném elmondani azt is, hogy ez a program nem, egész, nem teljesen pontos, nem teljesen részletes a megvalósításban. A módosításaim, illetve a javaslataim éppen ezért azt célozzák, hogy legyen pontosabb, részletesebb ez a program. Mindezt az érdekelt felekkel történő egyeztetések során fogalmaztam meg. Ennek a programnak az a szándéka, és ez tényleg sokkal tágabb projekt, mint a 7 évvel ezelőtti, az ennek a programnak a célja, hoz képest a költségvetés egyelőre alacsony, ezért javasolnám azt, hogy és ezt a parlamentben már a félidős felülvizsgálat során is próbáltuk végrehajtani, illetve a többéves pénzügyi keretről szóló egyeztetések során is még márciusban. Ezt kértem, azt javaslom előadóként, hogy 2,8 milliárdos legyen ez a program, nem pedig 1,8 normál, nominális értéken vett költségvetés. Remélem, hogy a bizottság majd ezt támogatja, a parlament és a tanács is ami a kultúra, média és transzektoriális ágazatokat illeti. Itt ne összegek, hanem inkább százalékok legyenek. 33 a kultúra, és a többi pedig a média és a transzverzális között legyen elosztva. Ne felejtsük el, hogy a kultúrán belül az együttműködés a legfontosabb az érdekelt felek részére. Ez pedig legyen legalább 70%-os, annak érdekében, hogy a sikerességi ráta is nagy legyen ami a célkitűzéseket illeti, én általános célkitűzésnek a két eddig jelenlévő célkitűzés mellé a kultúra magában rejlő értékének elismerését is javasolnám. A művészek, az előadók által megjelenített érték elismerését javaslom. Érdekes, hogy az európai hozzáadott érték, mint ö, szükséges feltétel a programban való részvételhez nem szerepelt a részvételi kritériumok között. Javaslom, hogy ezt ismételten vegyük fel a kritériumok közé és tegyük egyértelművé, hogy a kultúra az állampolgároknak mit is ad, hogy milyen konkrét európai tartalmakat ad a kultúrafogyasztóknak. sok a célokat, én abszolút egyetértek a bizottság céljával, vagyis azzal, hogy a kiválóságot tegyük a célok közé. Csak hogy jó lenne, hogyha ezt áthatóbb módon tennénk, vagyis jó lenne, hogyha a phase a regionális fejlesztési projektek keretében a kreatív szektorok is előkerülnének. Más kollégákkal, más programok esetében már beszéltünk arról, hogy a kiválóság mennyire fontos. Kultúra és média, és az ezek közötti kapcsolat. Egyetértek a horizontális, szektoriális és transzverzális projektekkel is. Fontos, hogy a céljaink közül legyen egy külön zenei költségvet, zenére szánt költségvetés, és a kulturális örökséget is külön támogassuk. Fontos, hogy a kulturális örökségre és a kiadásra, nem csak a fordításra, hanem a kiadásra nagyobb költségvetést szálljunk. Három kritériumot javaslok a támogatásokhoz. Legyen a, a hatás, a megvalósítás és a minőség legyenek ezek a kritériumok. Vannak olyan vetületek, amelyeket, amelyeknél innovációt javaslunk, például a kisebb, kisebb projektek esetében a társfinanszírozási rátát megemelnénk, és a kisebb projektek is nagyobb, nagyobb költségvetést kaphatnának, és visszaállítanánk a színház díjat. Mindez előrelépés, nem forradalom, de előrelépés. Az audiovizuális szektorban én javaslom a fikció, az animáció, a gyermekeknek szóló művek támogatását, és a videójátékoknak a támogatását is, hogy legyen európai érték ezekben a minőségi videójátékokban. A független szó visszakerült a szövegbe, tehát független forgalmazó, független szolgáltató, ez a szó fontos, hogy ne legyen tisztességtelen verseny a többi partnerrel. Utolsó dolog, utolsó dolog, a különböző szektorok között hidat kell képezni, vagyis az interdisziplináris vetületet ki kell emelni, méghozzá úgy, hogy a pluralizmusnak és az úgynevezett minőségi újságírásnak nagyobb teret engedünk. Ezzel zárnám is a felszólalásomat, van még egy-két gondolatom. Szerintem nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a nemzetköziségre, Creative, Creative Europe Mundus kellene, hogy legyen a programnak a neve, hogy az, a nemzetközi vetületet még jobban kiemeljük, és a mennyiségi, minőségi kritériumokat a kultúrán belül előtérbe kell helyezni. Még egy utolsó gondolat, és aztán tényleg befejezem. Az InvestEU belül ez egy egy nagyon érdekes program, ugyanis ez egy hatalmas 15 milliárdos projekt, amelyben a Kreatív Európa is helyet kap. A Kreatív Európa Európára vonatkozó szabályozásba felvettük azokat a prioritásokat, azokat a kritériumokat, azokat a feltételeket, amelyeket mi garantálunk a kulturális, audiovizuális szolgáltatóknak, és az Investióval is egyeztettünk, ők már a gazdasági bizottság már kapott iránymutatásokat, az ECON, és ők is tudják, hogy a mi szektorunknak is fontos tudni, hogy melyek a kritériumok és melyek a célok ezen programon belül. Tényleg befejeztem, és nagyon szívesen válaszolok az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Silvia. Wir kommen... Köszönöm szépen, Silvia. Az elnyek jelentéstevők következnek. Az EPP-vel kezdjük, ahol Sabine Bogdan Venta munkáját vállalta magára. Nem vállaltam magamra, hanem én leszek ma a képviselője Bogdan Ventának. Az ő munkáját fogom most bemutatni. És eh, Bogdan eh, utolsó szavait olvasnám fel itt az Európai Parlamentben, hiszen eh, Lengyelországban polgármester lett, és az utolsó hete itt eh, a parlamentben. Először is köszöni Szilvia Kosztának a munkáját ebben a nagyon fontos eh, programban. A legfontosabb az, hogy megkettőzzük a programokra szánt eh, pénzt, ezt üdvözöljük. Egyetértünk azzal is, hogy sokkal több részre van szükség a gyakorlati végrehajtás esetében, a komplementaritást, a szinergiákat, illetően a pénzügyi programok esetében főleg a Seal of Excellence, illetve az MSZTU esetében. A fő cél az az, hogy meg lehessen őrizni a kulturális szektor támogatását. Jelenlegi MFF alapján a garanciákat az InvestEU programba helyezték át. Nagyon fontos az, hogy legyenek keresztreferenciák. Itt egyetértek az új struktúrával, hogy horizontális, szektoriális, specifikus fellépéseket javasoljanak, főként a zenével, a mobilitással, a művészek mobilitásával, a kulturális szakértők mobilitásával kapcsolatos fellépéssel értek egyet. Nagyon fontosak az előkészítő intézkedések a Music Moves Europe program esetében és jobban kell ezt tükrözni a Creative Europe javaslatban. Az EPP módosítókat fog majd benyújtani hogy ezeket a fellépésüket erősítsük. Vannak olyan pontok a tervezetben, amelyek azonban aggodalomban akarnak okot az EPP, mindig is támogatta a kulturális és kreatív szektort, ahogy ez éle, illetve Morganó urak jelentésében is benne van, és támogatjuk azt is, hogy meg kell erősíteni a párbeszédet a kulturális szervezetek, a politikai döntéshozók között egy állandó párbeszéd struktúra által, amely egy évente egyszer zajlana. Mindenképpen egy európai megfigyelő központra van szükség a kreatív kulturális szektor szempontjából, de ez lehet, hogy még több pénzt fog, még több költséget fog generálni, pedig már is nagyon korlátozott a költségvetés, és a struktúrával, a támogatással kapcsolatos kérdések nincsenek tisztázva. Szerintem a már meglévő testületekre hagyhatnánk ezt a feladatot, vagy szervezetekre. Az Európai Bizottság talán adhatna ötletet arra, hogyan lehetne jobban mérni a kulturális politikák hatását, és hogyan lehetne megtalálni a kvalitatív és kvantitatív indikátorokat. A másik nagyon fontos pont a programok struktúrája. Ki kell tartanunk az Európai Bizottság javaslata mellett, meg kell tartani az eredeti program eredeti struktúráját, így erősítve a média, kultúra, illetve a szektorokon átnyúló hatásokat. Nagyon fontos, hogy figyelem hogy a különböző szektorokat, kövessük a pozitív tapasztalatokat, amelyekre szertettünk jelenlegi program alatt. A 2024-es programban benne vannak audiovizuális projektek is. Attól tartok, hogy költségvetési okokból, illetve igazgatási okokból figyelembe véve azt, hogy két különböző főigazgatósának kéne ezzel foglalkoznia, ez az egész dolog nagyon bonyolult lesz. Utolsó pont pedig a kis projektekről szól kételjeim vannak a 61-es módosítást illetően, hogy a támogatásnak 18%-nak kell lennie, ahogy ezt javasolták. Kis projektekre magasabb társadalmi arányt kell biztosítani. Összességében támogatjuk azt, hogy legyen több kis projekt, de aggódunk a kóta miatt, mert inkább egyfajta rugalmasságra van szükség. Az EPP frakció módosítókat fog benyújtani, és várjuk a gyümölcsöző együttműködést Kosta asszonynal. Vielen herzlichen Dank, Sabine. Und dann hätte jetzt Herr Diak. Köszönöm szépen, Iacuna kollega. Mulțumesc un cumul de, de bune intenții, ceea ce este foarte bine, am cooperat. Látom, hogy nagyon sok jó szándék húzódik itt meg. Szívia Kosztával az együttműködés jó, de szeretnék egy kis megjegyzéssel élni, javaslattal. Ezek a befektetések hiszen befektetésekről beszéltünk, kulturális befektetésekről. Ezek a befektetések számokban kell, hogy megjelenjenek. Abba a csapdába eshetünk, hogy a kitűzött célokat számokban határozzuk meg, de ez megközelítési hiba, ugyanis a kulturális befektetések nem jövedelmezőek. Számokat állítanak elő, de leginkább jövőt. Szerintem ebben ebbe az irányba kellene elindulni, ezt a mentalitást kellene mindenhol megjeleníteni az egész európai politikában. Drukkolok a jövőnek. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Um, thank you, Petra, and thank you to Sylvia. Köszönöm, Petra, és köszönöm, Szilvia, köszönöm a többi árnyék előadónak általános megjegyzéssel kezdenék. Amikor az új Kreatív Európa programról beszélünk, szerintem nagyon fontos, hogy egyértelművé tegyük a parlament és a tanácsi kollégáknak, hogy a kultúra, az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség Európa alappillére. Politikailag egyértelművé kell tennünk, hogy miért annyira fontos ez a program az Európai Unió számára. Teljes mértékben egyetértek a korábban elhangzottakkal, vagyis azzal, hogy ezt a programot más politikákkal, más költségvetésekkel össze kell hangolni. A kreatív Európával kapcsolatban Szívia sokkal jobban tudja, mint én, hogy a kultúra, a belügyi együttműködésnek az alapja. A kulturális sokszínűség elképesztően fontos ahhoz, hogy az Európai Unió megértse saját magát. Hogyha a Szilícium völgybe tekintünk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nagyon különböző, de mindenki ugyanolyan bánásmódban szeretne a vállalatok közül részesülni. Ez a jogállamiság, a kultúra alapja, és a kultúra szerintem ehhez hozzáad valamit. Mindannyian tudjuk, hogy van sokszínűség, nincs szó itt homogenitásról, sokszínűségről van szó, és mindenkinek jár az igazságosság és a jó élet, méghozzá a jogállamiság alapján. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban nagyon nehéz tárgyalások várnak ránk. Tudjuk, hogy mi történt az este. Nem sikerült egyességre jutni. Természetesen látszik, hogy milyen a hangulat most a tanácsban. Ne legyünk olyan ambiciózusak, mint Öttinger, inkább nagyobb költségvetéssel számoljunk, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor a kultúra, az ifjúság, a média sínyli sínli ezt meg. Szerintem most arról kell kommunikálnunk, arról kell beszélnünk, hogy a kultúra és a kreatív szektorok miért annyira fontosak. Egyetértek a korábban elhangzottakkal. Egyetértek azzal, hogy a kultúra, a média, a szektorokon átívelő vetület rendkívül fontosak. Három-öt év alatt nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Dolgozzunk csak, és javítsuk ki azt, amit eddig tettünk, javítsuk tovább, fejleszünk tovább az eddig megtett munkánkat. Most pedig támogassuk az új ötleteket, az új zenei ötleteket. Tudjuk, hogy a zene az emberekhez szól, erre szükség van a mai napokban. Tegyünk többet a zenéért. Itt van ez a Kenny esemény, és szerintem egyértelmű, hogy ez jót tesz Európának. Jó, ez Európának jó, hogyha nagyobb költségvetést szánunk az ilyen programokra. Nem akarom újra elmondani, amit szoktam mondani, hogy mennyire fontos az egész MFF politikai szempontból. Most már ez nyilvánvalóbb, mint bármikor. Egyértelmű, hogy hatalmas kockázatokkal nézünk szembe. Ami a kicsi programokat illeti, kis léptékű projekteket, a költségvetések szempontból szempontjából mindig egyértelmű, hogy kombinálni kell a dolgokat. Na, de hogyha valaki nagyobb projektekben gondolkodik, és azokra helyezi a hangsúlyt, akkor se felejtsünk el sok művészt, sok színészt megszólítani, fiatal művészeket. Az ő projektjeiken keresztül meg kell mutatnunk, hogy a kis léptékű projektek nagyon fontosak az európai kulturális sokszínűség szempontjából. Szerintem ezt egyértelművé kell tennünk ezzel az új programmal. Én nem szeretnék ilyen megfigyelő központot, szerintem a már meglévő intézetekkel, intézményekkel kellene dolgoznunk. A módosítóimban ezekre a gondolatokra fogok majd koncentrálni. Fontos kiemelni a kultúrákon átívelő párbeszéd fontosságát, és egyértelművé tenni, hogy ez a jogállamiságra alapul, és nem identitás vita zajlik itt. A jelenlegi politikai helyzetben, amikor kultúráról beszélünk, akkor szerintem mindig nagyon fontos, hogy a kultúrára, mint demokratikus fogalomra gondoljunk. Látjuk, hogy Európán belül és kívül milyen kockázatok vannak. Szerintem a Kreatív Európa programmal meg kell mutatnunk, hogy nekünk mi a kultúra értelmezésünk, és meg kell mutatnunk, hogy a kultúrában van potenciál, de a kultúra, kultúrát itt a demokratikus értelembe véve kell ö, érteni, nem arról van szó, hogy egyik kultúra jobb, mint a másik. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Adinovi. Adinovi, azt három perc. Grazie, Presidente, cari colleghi. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az EU, a Kreatív Európa program rendkívül fontos, főleg stratégiai fontossága rendelkezik, ugyanis egyike azon kevés lehetőségeknek, amelyeket Európa ad a kulturális, a kreatív szektornak. Olyan eszköz ez, amely konkrét, amely konkrétan támogatja a KKV-kat, amelyeket be a kategóriába tartoznak és amelyek jelenleg sok akadályjal találják magukat szembe. Például a nagy nemzetközi vállalatok konkur- konkurenciája. A kulturális, a kreatív szektorban vannak KKV-k, ez a program nekik csak kedvező lehet. A módosítók, amelyeket be fogok nyújtani, javítani kívánják a már meglévő szöveget azzal a célral, hogy a kreatív alkotók, mindenki, aki a kulturális szektorban dolgozik, úgy általában jobban részesüljön ezekből a programokból. Költségvetés. Egyértelmű, mindenféle félreértés nélkül szeretném mondani azt, hogy nem jó nem jó azt mondani, amit a régi kulturális minisztérium mondott Olaszországban, hogy a kultúra nem kér kenyeret. Dehogy is nem, és ez jó is, ugyanis a kultúra hozzáadott értékkel rendelkezik, és a gazdasághoz, gazdaság fejlődéséhez is hozzájárul. Ezért kell megadni a kellő költségvetést ezeknek a projekteknek. Hogyha erre nem kerül sor, akkor nem lehet megvalósítani a programok célkitűzéseit. Második dolog, támogatni kell, jobban támogatni kell a mikrovállalatokat és a KKV-kat is, ugyanis ezek a mozgatórugói az európai kreatív, kulturális szektornak. Fontos külön támogatást nyújtani azon vállalatoknak, amelyek természeti katasztrófák sújtotta területeken találhatók, például földrengés sújtotta területeken. Így konkrétan hangot tudunk adni annak, hogy mennyire támogatjuk az ezen természeti katasztrófákat szenvedett területeket. Ugyanis ezek a területek sokszor magukra vannak hagyva, és hatalmas problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Adjunk különleges és konkrét segítségi, támogatási formákat. Szerintem ez a feladatunk. Ez a feladatunk, hogy a szolidaritást, a szociális kohéziót, a gazdasági kohéziót megmutassuk. Harmadik dolog, az is fontos, hogy a kulturális, kreatív műveket elérhetővé tegyük mindenki számára. Ez nagy alapvető fontosságú. Így lehet a diszkrimináció mentességhez való jogot biztosítani. Ez ugye szerepel nemzetközi szervezetek szövegeiben és az Európai Unió kartájában is digitalizáció, a kulturális örökségünket digitálissá kell tenni, ez ugyanis egy közös dolog. Végezetül pedig új formákat, új multimédiális formákat kell létrehozni, hogy a kreatív alkotás alapját ö, megteremtsük. Kellene például európai Netflix. Ki kell használni azt a potenciált, amely a mi földrészünkben rejlik. Biztos vagyok abban, hogy a Kreatív Európa még hatékonyabb és még elérhetőbb program lesz. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Frau Bild, bitte. Bild asszony. merci Madame le rapporteur. Je suis bien sûr favorable. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen a Kreatív Európát támogatom, főleg a média vetületét, ugyanis a koprodukció, koprodukciót támogatja, a filmművészetet támogatja, még az egészen kicsi városokban is. Azonban vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a szinergiák hogyan is fognak megvalósulni, a transzektoriális fejezeten belül. Itt a két millió euróra gondolok, amelyet 2016-ban olyan projektek kaptak, amelyek menekülteket támogattak. Ezek a programok a kulturális sokszínűség pozitív vetületét kell, hogy támogassák olyan színházi előadásokkal, amelyek a menekülteket mutatják be. Nézzünk csak meg a YouTube-on pár olyan ö, felvételt, amelyek ilyen felvételt, ilyen felvételeket, amelyek ezen a színházi előadásokon készültek, igen elgondolkodtatóak. A költségvetés nem lehet teljesen megnyitvi. Az oktatási ügynökség 2017-ben készített egy éves jelentést, amely bemutatta, hogy milyen tevékenységeket végeztek el, és hogyan támogatták a kevésbé tapasztalt lét, kevésbé tapasztaltakat. Egy Tunéz, Tunéziából, Örményországból, Koszovóból érkező résztvevőket fogadtunk. Persze ez nagyon érdekes volt a résztvevők számára. Na de a költségvetési megszorítások idején jó dolog volt-e? Az is elképesztő, hogy az Egyesült Királysággal nem foglalkozunk, közben viszont Koszovót tártkarokkal fogadjuk. Jobb és hatékonyabb programokat kellene támogatni. Persze a módosítóimban erre fogok fókuszálni. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Äh, Herr Schontes, bitte. Schontes úr következik. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, η κυρία Μίχελς, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Michels asszony arra kért, hogy olvassam fel a megjegyzéseit, úgyhogy most ezt fogom tenni. Először is szeretnék köszönetet mondani Szilvia Kosztának, tehát Michels asszony feljegyzéseit olvasom még egyszer. Köszönetet szeretne mondani Szilvia Koszta asszonynak, aki nagyon érdekes javaslatokat mutatott be a kreatív Európára vonatkozóan öt megfigyelésünk lenne. Nagyra értékeljük a 2,8 milliárd euróra való költségvetés növekedést, hiszen így lehetővé teszi a különböző programok megvalósítását. Másodszorban üdvözöljük a bizottság javaslatát, amely az újságírásra vonatkozik. Ez a 12-es preambulum bekezdés. Ezek a felépések létfontosságúak. Aztán harmadik sor, harmadsorban a független megfigyelőközpont létrehozását is üdvözöljük a kulturális ágazatban. Negyedik megjegyzés. Némi gondot okoz egy megfogalmazás, de lehet, hogy ez pusztán nyelvi probléma. Ez pedig a szektorális, kulturális ágazat rendkívül fontos számunkra. A német szöveg a kulturális és kreatív ágazat kifejezést egy módosítóval váltotta fel a jelentéstevő, ahol az kreatív iparról beszél, és így tovább. Több módosítóban benne van ez az ötösben, a hatosban, és így tovább. Ez gondot okoz nekünk. Szeretnénk, hogyha hogyha ezt vissza lehetne állítani. Az ágazat kifejezés az sokkal szélesebb, mint maga az ipar kifejezés, és így ide tartoznának a közszolgáltatások is. És végül nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a digitális ágazathoz való hozzáérést, hozzáférést biztosítsuk. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az UNESCO egyezményéhez igazodnunk, és fontos, hogy az ipar kettős tulajdonságait és szem előtt tart, tartsuk. Köszönjük szépen! Még egyszer megvizsgáljuk azt, hogy itt csak egy fordítási probléma volt-e. A módosítók, amelyeket Szilvia nyújtott be a tervezet ez valószínűleg a, egy kis fordítási hiba csúszott itt be, ezt még egyszer nem fogjuk majd vizsgálni. Más nem kíván szólni, ezért az Európai Bizottságnak szeretném megadni a szót, és elnézést. Egy kicsit várniuk kell, mert még valaki mégiscsak kíván szólni. Okay, I'll be very quick. I just want to say something. Nagyon gyorsan Szeretnék Koszovó kérdésére kitérni, hiszen azt hallottam a bizottságban, a parlamenti üléseken, hogy bizony Koszovóra vonatkozóan kellemetlen megjegyzések hangzottak el. Vannak olyanok, akik részt vesznek a parlamenti delegációban, én is ezek közé tartozom, nagyon sokszor ellátogattunk ide, és azt látjuk, hogy nagyon is felkarolják a kultúrát, Pristinában, galériában, múzeumban látogattam el. Grayson Perry brit művész munkáját mutatta be az ottani kiállítást. Tehát amikor más országokról beszélünk, olyan országokról, amelyek szélesebb Európához tartoznak, és őket kizárjuk bizonyos dolgokból, akkor szerintem veszélyes területekre evezünk. Ők európainak érzik magukat, és együttműködnek velünk, úgyhogy xenofóbnak tűnhet, hogyha nem nevezzük őket európaiaknak. A Pristina városi kulturális főosztály vezetője egy hölgy, aki, aki, akit kimentettek, és Manchesterbe menekítettek a háború során, a mészárlás során, és őt a brit orvosok kezelték. Ő művész, aktivista, koszovói, brit, európai. Szaranda Bogdvevszkinek hívják. Nézzék meg, keressék meg az interneten. Itt a szomszédainkról beszélünk, ezt szeretném tisztázni, és azt hiszem, hogy sokkal kellemesebb, melegebb nyelvezetet kellene használnunk. Vielen Dank. Jetzt aber. Der Köszönöm. A bizottságnak két képviselője is itt van, különböző főigazgatóságról Gessler úr, és Tikáde úr a DJ Connect-től, és először is Barbara Gesslernek adjuk meg a szót. Tiéd a szó, Barbara. Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy hozzászólhatunk, és Kosztászonnak is köszönjük azt is, hogy megköszönte nekünk ezt a jó együttműködést. Ezt csak viszonyozni tudjuk, mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon konstruktívan vesznek részt abban, hogy javítsák a javaslatunkban, javaslatunkat. Szeretném megköszönni a főigazgatóságunk nevében azokat a javaslatokat, amelyekkel a képviselők éltek idáig, valószínűleg majd ezeket következő héten látjuk végleges formájukban. Szeretnék néhány témára kitérni, amelyeket önök is elmondtak. Először is köszönöm szépen, hogy támogatták a szektoriális megközelítésünket a kulturális területen, ez öröm számunkra. És eh, nagyon sok képviselő itt, de azok is, akik már nincsenek itt, például a képviselő, aki Lengyelországban polgármester lett, ők nagyon nagy mértékben támogatták ezt a zenére vonatkozó kezdeményezésünket, és jónak tartják a megközelítésünket. Azt is tudjuk, hogy a költségvetés pontos felosztása a különböző cselekvések között csak akkor lesz lehet lehetséges, amikor tudjuk, hogy mennyi pénzzel rendelkezünk majd. Örülünk minden esetre, hogy egyetértenek velünk, és egyetértenek azzal is, hogy pontosan kell bizonyos pontokkal bánni. Kosta asszony is elmondta a jelentésében, hogy a kiadási szektort, a kiadói szektort is meg kell vizsgálni, vagy akár a színház területét, hiszen pontosan az itt ezt a területet nem mutattuk be szektorális módon, és persze tudjuk, hogy az eladó művészeknek eh, is lehetne egy kísérleti projektet kifejleszteni annak érdekében, hogy egyfajta esélyegyenség alakuljon ki a kreatív szektorban. Köszönjük a támogatásukat a nemzetközi kérdések területén is. Meg fog vizsgálni a névvel kapcsolatos kérdéseket. És köszönöm szépen a többi képviselőnek is, akik a kultúrák közötti párbeszédet kiemelték. Szerintünk a Kreatív Európa jelenlegi formájában most már alakot öltött, és úgy gondoljuk, hogy megmutatta azt, hogy a szomszédos országainkkal, főként a földközi tenger térségében együtt tudunk működni, és célzott fellépéseket tudunk támogatni mondjuk a Balkánnak a következő időszakban. Ez nagyon fontos a szomszédsági viszonyok szempontjából, és Európában. Annak is örülünk, hogy eh, a parlament támogat eh, bennünket abban is, hogy több költségvetést kapjunk. El kell ismerni azt is, hogy fontos a kultúrában történő befektetés, ez Európát előre viheti, és eh, nem szabad ezt, mint elvesztegetett pénzt szemlélni. Egy-két dologra szeretnék kitérni, Bizonyára Lucia is fog ezzel kapcsolatban néhány szót mondani majd. Kosta asszony a jelentésében azt javasolta, hogy legyen egy megfigyelő hely, és néhány kollégája azt mondta, hogy ezt a javaslatot vagy támogatják, vagy ezzel szemben inkább szkeptikusan viseltetnek. A mi célunk az az, hogy stabil és megbízható indikátorokat találjunk a programjaink értékelésére. Ugyanez vonatkozik az egyes projektek értékelésére is, mondom ezt zárójelben, de az a benyomásom, hogy a parlament fő célja az az, hogy jó indikátorokkal rendelkezünk, amelyeken tudjuk azt mérni, hogy a program a jó irányba halad, és hogy a célok, amelyeket kitűztünk, azokat tényleg elértük. Különböző modelleket szeretnénk ebben a az összefüggésben megvizsgálni. Van például egy olyan javaslat is, hogy Luigi Sacco az önök által is professzor javasolt, hogy legyen egyfajta komputerizált adatgyűjtés, akár nyílt forráskódú adatgyűjtés is lehetne ez, és a különböző intézményekkel, együttműködve a GIC-val, de más szervezetekkel is, szeretnénk ezt a következő években megvizsgálni, főként a kultúra területén, hogyan lehetne az ilyenfajta adatokat beszerezni. Lucia majd erről bizonyára fog majd még beszélni az ő tapasztalata alapján az audiovizuális területről. Ennyiben is hagynám, és akkor uh, Lucia-nak adom meg a szót. Uh, um, Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok szólni. Először is szeretnék ismételten köszönetet mondani a jelentésért, illetve a hasznos visszacsatolásért. Valóban kéz a kézben dolgozunk a tanácsal és a parlamenttel egy olyan programon, amely véleményünk szerint rendkívül fontos. Úgyhogy ismét szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a költségvetésben érvényesülnek ezek a programok. Kosta nagyon jól megfogalmazta, itt fejlődésről, evolúcióról és nem pedig revolúcióról, forradalomról van szó. Nagyon sikeres programok futnak, amelyek már értéket hoztak, és természetesen minél szélesebbre kívánjuk nyitni a spektrumot, új formákat próbálunk kialakítani, tesztelni, mint például a virtuális valóság területét. Ezen kívül független, a független terjesztők, a független szereplők rendkívül fontosak, és ezért őket támogatni kívánjuk a jövőben is. véleményünk szerint a program nemzetközi szintre való emelése rendkívül fontos, de föl kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen feltételek kapcsolódnak a kreatív Európához. Az audio, audiovizuális irányelvben, illetve más ezzel kapcsolatos jogszabályban foglaltaknak eleget kell tenni. Szerintünk ez rendkívül fontos, mert ez így minősítést ad. Ezen kívül üdvözöljük az újságírásra vonatkozó megjegyzéseket, hozzászólásokat. Ez egy új tevékenység a szektorközi tendenciában. Nagyon fontos a szabad pluralista sajtó légkört biztosítani, különösen a hamis hírek, illetve a rossz információk korszakában. Ami pedig a megfigyelő központot illeti, üdvözöljük és osztjuk az Európai Parlament célkitűzését, miszerint az adatgyűjtést szeretné megerősíteni, melynek célja, hogy elemezzék a kulturális politikák hatását. Szerintünk nagyon fontos szerepet tölthet be a Kreatív Európa program. Szeretnénk megerősíteni a meglévő struktúrákkal való együttműködést, azaz az Európai Audiovizuális Obszervatóriummal való együttműködést, amely fontos partnerünk, és nagyon sok adatot kapunk tőlük. Tudják, hogy az obszervatórium hatáskörét megpróbáltuk bővíteni, de ez az Európa Tanács döntése, döntésén múlik, megmaradt audiovizuális testületnek, és nem terjesztették ki mandátumát más kulturális területekre. És végül, ami az Investe EU-t illeti, szerintünk ez siker volt, és úgy gondoljuk, hogy az Invest EU keretében további lehetőségeink lesznek arra, hogy kisebb kulturális szereplők kölcsönt kapjanak, hitelt kapjanak, nem csak a KKV-kre vonatkozó jogszabályok keretében, hanem a szociális társadalmi aspektus keretében is. Szerintünk ez egy nagyon is sikeres eszköz, úgyhogy üdvözöljük, köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Lucia. Und dann gebe ich abschließend nochmal Silvia das Wort. Bitte. Végül ismét Szilviának adom meg a szót. E nagyon köszönöm a megjegyzéseket, a hozzászólásokat, és köszönöm a köszönöm a pontosítást kéréseket is. Sajnálom, hogyha mm, nem sikerült mindent pontosítani, de abban biztos vagyok benne, hogy a néppárt is majd jó irányba indul el. Mondanék egy apró pontosítást. Ami a megfigyelőközpontot illeti, és akkor itt több mindenkinek is válaszolnék egyszerre. Én előadóként azt látom, hogy már az előző programban is előkerült az a, az, az igény, hogy a kreatív, a kulturális szektoron belül azonosítsuk be ne csak a mennyiségi, hanem a minőségi vetületeket is, és mindezt olyan kutatásokon keresztül, amelyek nemzetköziek. Erre nem került sor. Láss, látjuk, látjuk, hogy nem sok minden került ebből az asztalra. Minden egyes, mindenki, minden egyes érdekelt fél egyetért abban, hogy szükség van értékelési szempontokra. Mm, ezek mind mennyiségiek eddig. Ebben az évben Pont arról beszéltünk, hogy a kultúrának a fejlődés különböző vetületeire milyen kihatása van. A kilences cikkben, és akkor ezzel Szabinának is válaszolnék, nem új valóságról beszélünk, hanem arról, hogy esetlegesen támogatnánk a már most meglévő valóságot. Ez egy kiváló kutatás. Nem szeretnénk csak olyan javaslatokat az asztalra tenni, amelyek belső szakértőktől származnak, hanem európai javaslatokat szeretnénk megfogalmazni. Ez a javaslat pedig nem egy új struktúrának a létrehozását kívánja, hanem egy olyan struktúrának a megalakítását, amely a már meglévő szakértőkre alapoz. Második kérdés, komplementaritás, kiegészítés. Látták, hogy főleg az InvestEU-ban, és ezt Truppel kollégának is mondom, mi szerepel. Én nagyon aggódom amiatt, hogy az InvestEU valahogyan lenullázza azt a különlegességet, amelyet már az előző rendelettel sikerült elérnünk. Az InvestEU elvei és a kiegészítés kapcsán az erasmus a szociális alapot, a strukturális alapokat emeltük ki, illetve a digitális alapokat. Harmadik kérdés, szeretném egyértelművé tenni, hogy a kultúrán belül a kicsi projektek, és itt Truppel kolléga is jelezte ezt, más kolléga, Szebin Ferejen is, én nem gondolom azt, hogy külön projektekre van szükség, csak a kis és mikroprojekteknek, amelyekben van hozzáadott európai érték, szeretném, hogyha a társfinanszírozás kiegyensúlyozottabb lenne, vagyis nagyobb lenne a társfinanszírozás, hiszen a kicsik nem találnak finanszírozási forrásokat a piacon. Harmadik dolog, egy külön platformra van szükség az érdekelt felek részére. Párbeszédre van szükség. Az elején rövid akartam lenni, így nem mondtam, de vannak delegált aktusok, amelyeket használunk ezen a projekttel kapcsolatban. Erre ugyanis szükség van, szükség van a társjogalkotókkal valamilyen egyensúlyra. Van, aki azt kérdezte többek között, hogy önök közül többen azt kérdezték, hogy de lehet, hogy ez itt valamilyen fordítási hiba. Én a kreatív és kulturális szektorokról beszélek, ugyanis szerintem ez így tágabb, és nem csak a kulturális kreatív vállalatokra öm, fókuszálunk, tehát a startupokra is fókuszálunk. Lehet, hogy ez valahol eltűnt a fordításban. Új dolog az, hogy a minőségi újságírást, a kritikai gondolkodást, az újságírók képzését támogatjuk. Ez, ez nagyon közel áll a szívünkhöz. Az is fontos, hogy a nők szerepét kiemeljük, azt, hogy a nő nők milyen szakértőként tudnak megjelenni a hálózaton belül, hogyan tudnak együttműködni az audiovizuális szektorban. Nagyon fontos szerintem, hogy válaszokat adjunk a nemzetközi kérdésekre, fontos, hogy legyen nemzetközi kulturális stratégiánk, és a Kreatív Európa, a Creative Europe Mundus, ez egyfajta párbeszédet teremtene a kulturális együttműködésen belül, egyfajta párbeszédre való felületet. Bilaterális egyezményeket sürgettem, kevés, kevesen vesznek részt a, a kultúrában a harmadik országok közül, kevés ilyen kulturális együttműködés van. És itt válaszolnék Truppel kollégának, nagyon sok módosító a kultúra jelentésével kapcsolatos, hogy az európai projektekben, programokban a szabad kifejezés hogyan is jelenik meg. Szeresképpen még csak annyi, hogy a Kreatív Európát, ahogyan a bizottság is mondta, az audiovizuális irányelvvel összhangba kell hozni. De kettő a kulturális kreatív szektorról szól. Az új terv, az új normatív tervet egyértelművé tettük, azt a tervet, amelyre a részvevőket várjuk. Nagyon köszönöm mindenkinek, nagyon köszönöm minden kollégának, várom a módosítókat, öröm lesz ezekről beszélni. Köszönöm a bizottságnak, a két főigazgatóságnak a munkájukat, az együttműködést. Nagyon köszönöm, és remélem, hogy nagyon konstruktív lesz majd a munka. És természetesen a titkárságnak is köszönöm a támogatást. Köszönöm, és az asszisztenseimnek is. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Silvia. Nagyon szépen köszönöm Szilvia, november 29, 15 óra a módosítók benyújtásának határideje, és Szilviának és az Ányék jelentéstevőinek sok uh, sikert és jó szórakozást kívánunk a további munkához, és hogyha a költségvetést is megkapjuk, akkor az még jobb lenne. Csodálatos, és következik a következő napirani pontunk, a bizottság jelentésének bemutatása az Európájánáról, a következő lépések. Ahogy mondtam, az Európai Bizottság jelentésének tervezetéről van szó, mert az Európájánát értékelik, illetve a további eljárásról van szó egy független tanulmány alapján. A tanulmány tényekkel szolgál, amelyekkel értékelni lehet a programot, illetve a jövőbeli programfejlesztés szempontjából iránymutatást tartalmaz a szabadságunk az Európának kifejlesztésében, mint egy tíz évvel ezelőtt óta már intenzíven ebben részt vesz, és ezért ezen jelentés bemutatása rendkívül fontos számunkra. Üdvözlöm ezért Rihanna asszonyt, illetve asszonyt, akik az interaktív digitális kultúra és a DJ Connect nevében jött el. Ő fogja majd nekünk ezt a jelentést bemutatni, és Sinigan asszony, örülünk, hogy itt van. Öné a szó kb. 10 percre. Thank you, Che. Uh, so it's really my pleasure uh, to be here. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönök a, köszönöm, hogy meghívtak. A kollégámmal, Eszjárvámmal érkeztem ide a mai napon, és szeretném bemutatni a bizottság értékelését az Európa, Európának témájában. Beszéltünk ma a kultúráról, a kultúra fontosságáról, a kulturális tartalmakról, a kulturális örösségről, a kulturális diverzitásról. Azt hiszem tehát, hogy jól kiegészíti az én beszámolom az előző szekciót. Először azonban szeretnék köszönetet mondani a jelentés megszavazásáról, amely a digitális korszakban az oktatással foglalkozott mandátumhoz tartozik, a digitális oktatás, úgyhogy köszönöm, a, hogy segítettek, hiszen foglalkozom az iskolák, az oktatás digitális átalakulásával, átalakításával. Szeretnék köszönetet mondani a konnektivitással foglalkozó rész támogatásáért, az eszközök, támogatásáért, illetve az Európai Ifjúsági E-kártya támogatását. Ez is a mandátumomhoz tartozik, kollégámmal közösen foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon is időszerű az, hogy ezt a parlamenti jelentést bemutassuk, hiszen mintegy tíz éve létezik az Európána. Tíz évvel ezelőtt hat államfő indította ezt útjára, egy levél keretében, és egy európai platformot hoztak létre digitális kulturális örökséghez való hozzáférés céljával 58 millió kulturális tárgyal és nagyon sok intézménnyel, könyvtárral, múzeumokkal, különböző kollekciókkal karöltve. A szakma élénk hálózata támogatja ezt, illetve a Nemzeti Domén és Kulturális Aggregátorok Szövetsége is. A Connecting Europe Facility program keretében értékelem ezt, illetve a jövőbeli lépésekről is szeretnék beszélni. Időszerű volt az értékelés, hiszen egyrészt reagál a tanács kérésére, mely meg szerette volna látni, hogy az a, hogyan működik. Jelentős finanszírozási mechanizmus segíti, illetve megkívánták vizsgálni a jövőbeli lépéseket. Ugyanakkor ott van az európai kulturális kommunikációs ágenda, és ez a jelentés erre is utal. És végül is időszerű ez az értékelés azért, mert a következő MFF-re tekintve ez az értékelés megvizsgálja az Európeána erősségeit, gyengeségeit, ezért a jelentés kettős dimenziót, dimenziót mutat. Egyrészt megnézzük, hogy mi a helyzet a múltban, mit értünk el, mik a gyengeségek, illetve előre tekintünk, megnézzük, hogy milyen ambíciózunk, ambíciónk vannak a jövőre tekintve. Nagyon fontos, hogy a hatály, a hatáskör egy digitális innovációs projekt, illetve európai kulturális projektre utal, tehát ez egy kettős cél. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk az Európán a szolgálatoknak, szolgáltatásoknak pontosságát, életképességét. Az Európai Bizottság jobb szabályozásra vonatkozó irányelve alapján alakítottuk ki. Az értékelési folyamat során egy független tanulmány támogatott bennünket, egy ezen kívül öt független szakértőből álló panel segítette a munkánkat. Ők teljesen különböző dimenziókat képviselnek, különböző kulturális örökségi háttérből érkeznek, illetve a bizottság különböző főigazgatóságai segítették a munkánkat, ahogy ez itt látható. És akkor nézzük, a jelentés egész egyszerűen foglalkozik a bizottság nyilatkozatával, értékelést ad, illetve a bizottság jövőképét vázolja, illetve tényeket tartalmaz. Az értékelés részeként egy online nyilvános konzultációt folytattunk, nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt nyilvánossá tegyük, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, nagyon, nagyon sok szenvedélyes megjegyzést, hozzászólást, tehát tényleg valóban ez nagyon izgalmas volt. Nézzük, hogy miről is számol be ez a gyakorlat. Hogyha megvizsgáljuk a jobb szabályozás, öt kritériumát, akkor azt látjuk, hogy vannak gyengeségek, vannak dolgok, amelyeken, amelyekkel foglalkoznunk kell. A legfontosabb tendencia az, hogy az Európán egy egyedülálló kezdeményezés, az egyetlen páneurópai platform, tehát az egyetlen olyan agregátor, amely összefogja a 28 tagállam digitális kollekcióit, és mintegy 60 millió tárgyat tartalmaz. Ezen kívül közös történelem, közös identitás az, amelyre rámutat, kampányok segítségével, az 1914-18-as kampányra gondolok például, illetve ezen kívül van egy kampányunk a nők és a tudomány témájában. Ez a következő időszakban lesz majd nyilvános. Tehát együttműködünk a különböző kulturális intézményekkel, de ezen kívül az állampolgárokat is bevonjuk ebbe a kulturális kezdeményezésbe. Ezen kívül a legjobb gyakorlat cseréjére, a közös szabványok, normák cseréjére is szó kerül, és sor kerül, és az egyik legnagyobb vívmány a kulturális örökség de facto standardizálása megfelelő keretek kialakításával, nagyon fontos, hiszen így használható és újra használhatóvá válik a kulturális tartalom, a kulturális örökség. örökség. Ezen kívül adatpartnerekkel dolgozunk, agregátorokkal, valamint szakemberekkel. Kiegészítjük az Európai Uniós tagállamok stratégiáit, illetve az online kulturális örökséghez való hozzáférést. És vannak kihívások, a jelentéssel igazságosak kívántunk lenni, meg akartuk vizsgálni az erősségeket, de rá akartunk mutatni a gyengességekre is, hiszen hogy a következő MFF-ben is követni kívánjuk az Európánát, akkor valóban objektíven kell látni, hogy mik a kihívások. És vannak ilyen kihívások először is, az Európának túlságosan széles körű um, széles körben szólítja meg az embereket, a kulturális örökségre kellene összpontosítani, viszont a legérintettebbek esetében. Másodszorban nagyon sok tartalma, tartalom van ebben a programban, de oda kell figyelni a minőségre, hiszen a bizottság óriási hangsúlyt fektetett a mennyiségre, most eljött az idő, hogy a minőségre összpontosítsunk, minőségibb, gazdagabb adatokat kell létrehozni, és így bevonhatunk újabb hallgatókat például a fiatalokat. És végül az anyagok fellelhetősége. Nagyon sok adat van, de nem mindig könnyű ezeket föllelni, megtalálni. Ezen a területen is nagyon nagy erőfeszítéseket kell tennünk. jobb szűrőeszközökre van szükségünk, illetve ott van a többnyelvűség, ez egy óriási kérdés, hiszen a kulturális örökségi intézmények nem mindig tudják a tartalmat több nyelven hozzáférhetővé tenni. A technológia azonban ebben segíthet. Aztán az infrastruktúra is kérdés. Kérdés, hogy az Európán hogyan emészti meg a tartalmakat, és hogyan teszi ezeket hozzáférhetővé hozzáférhetővé. Aztán, hogy tudatos tudatosítsuk ezt a kezdeményezést, ez is rendkívül fontos. Összességében tehát ezeken a pontokon kell majd dolgozunk a következő esztendőkben. Uh, Ezen kívül az ambícióinkat is megfogalmaztuk a következő MFF-re vonatkozóan az Európánál kapcsán, és itt fő pilléreket határoztunk meg. Ezen, ezek mentén szeretnénk megerősíteni ezt a kezdeményezést. Először is Elsőképpen a kultúra és örökségi intézményeket kell, hogy szolgálja az Európeána. A digitális korszakban az ő munkájukat kell segíteni, illetve a digitális átalakulást. Ehhez tehát a kulturális örökségi közökséggel kell foglalkoznunk másodszorban. Meg kell erősítenünk a technikai platformot. Javítani kell a technikai kihívásokat, tehát itt a felelhetőség, a többnyelvűség, és így tovább. Fontos az is, hogy a javításokért felelősséget vállaljon az Európeánál. Ezen kívül a tartalom hozzáférhetőségét tartjuk nagyon fontosnak. A tartalom sokszor előkerült itt a bizottságban. Nagyon sokszor a és örökségi intézmények hoznak létre ilyen tartalmakat, és rengeteg lehetőség rejlik ebben, de valóban megfelelő eszközökre van szükség, hogy megfelelő interaktív tartalmakat hozhassanak létre, és így a felhasználókat bevonzák. És végül tudjuk, hogy nagyon fontos a standardizálás, a legjobb gyakorlatok cseréje, hiszen nem mindig tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak a digitális korszakban. Úgyhogy az Európeana újra arra fog összpontosítani, hogy kulturális örökségi intézményeket szolgálja, hogy ők fölvállalhassák saját szerepüket a digitális korszakban, ami pedig a fenntarthatóságot illeti. Továbbra is finanszírozzuk majd a Digitális Európa program keretében az Európeánát, és köszönetet szeretnénk mondani a támogatásért az Európai Parlamentnek, hiszen módosítóikkal támogatják az Európeánát. Ezen kívül Azáltal is támogatni kívánjuk az Európán a munkáját, hogy megfelelő központokat hozzunk létre, akik a digitalizáció témájában tanácsal láthatják el a kulturális örökségi intézményeket, kicserélhetik a legjobb gyakorlatot, képzést biztosíthatnak. Ezen kívül a Horizont Európa munkájával egészítjük ezt ki. Azt hiszem, hogy elmondtam a lényeget. Ami az irányítást, a kormányzást illeti, itt csak annyi a szerepünk, hogy a bizottság vezető szerepét megőrizzük. Köszönöm szépen, szívesen válaszolok a kérdések. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen ezt a valóban kimerítő áttekintést, amely rengeteg utalást tartalmazott arra vonatkozólag, hogy mit kell tenni majd a jövőben, mit lehet majd javítani, mire kell koncentrálni majd, tehát nem most már a mennyiségre, nem inkább a minőségre kell majd koncentrálni az adatok kapcsán, és persze felmerül a hozzáférhetőség kérdése, és köszönöm. És Szabina Ferhelyen elkezdjük a vitát. Igen, az én nevemben és az EPP nevében is szeretném megköszönni ezt az előadást, nagyon átfogó volt ez a bemutató. A különböző feladatokat megmutatta az Európai Unió esetében a Kulturális Szakbizottság mindig is fontosnak, értékes eszköznek tartotta az Európai Uniót. Hogyha azt látom, hogy eh, a kezdeményezések eh, tudatossági hiányát említik ki a kihívások között, akkor nem igazán értem ezt. Tíz éve van már az Európána, miért nem sikerült ezen idő alatt az iskolákhoz, az intézményekhez eljutatni ezt? Hiszen pontosan az iskolák, az oktatások szám, oktatás számára rendkívül értékes ez az eszköz, és hogyha az ember az iskolákban kérdezősködik, ki ismeri az európaiánát, igazából még a, a művészeti tanárok sem ismerik ezt. Tehát hogyan lehetne ezt megváltoztatni? Vannak erre vonatkozólag konkrét elképzelések. Lehet finanszírozgatni ezeket az eszközöket, de hogyha ezek nem mérik el az embereket, akkor ez sajnálatos. Pedig szerintem ez egy nagyon jó program és nagyon jó kezdeményezés. A második kérdés, mi a helyzet a középtávú pénzügyi kerettel? Le lehet ezt majd képezni, meg lehet tartani az eddigi támogatási formát, vagy lesznek-e itt még kihívások a finanszírozás tekintetében? Elnök, köszönöm szépen, Szabina Helga. Nagyon köszönöm én is, ez rendkívül érdekes volt, nagyon érdekes volt ez az egész előadásbeszéd. Erről az Európának projektről. Szabina Ferhelyen kérdését én is feltenném, ugyanis tíz év után, most már évforduló van, tíz év után ott van bennem ez a kérdés, hogy miért nem tudnak elegen erről a programról. Nehéz ez a helyzet, a magánszektorral próbálunk versenyezni. Na de, amikor ilyen kezdeményezés üti fel a fejét, és ez több mint egy kezdeményezés, akkor Érdekünkben áll, hogy népszerűsítsük az intézményeinket. Szeretnék többet tudni arról, hogy hogyan próbálják ezt megtenni. Az, adat, az adatok minősége és hozzáférhetősége szintén mindig kérdés. Ezt is mondta, hogy nincs szofisztikált szűrés. Tudja, hogy Európában milyen vita zajlik most. Most jöttem vissza egy látogatói csoporttól, 12-13 éves gyerekek, és a 13-as cikk iránt érdeklődtek a YouTube vezetőinek döntése után most szofisztikált szűrőről beszél, persze erre szükség van a navigáláshoz, ahhoz, hogy egyértelmű ajánlatokat ö, tudjunk tenni, hogy az emberek megtalálják, amit keresnek, főleg a kulturális örökségi intézményeket. Talán azért, mert ez a nagy kulturális háborunknak is a részét képezi. a digitális platformokon vívott harcot. Mit kívánnak tenni a szofisztikált szűrőkkel kapcsolatban. Mik ezek, hogyan kommunikálnak ezekről, hogyan kommunikálnak ezekről a szofisztikált szűrőkről. Vielen Helga. Szilvia Costa, bitte. Köszönöm, Helga, Szilvia Costa. Azt szoktuk mondani, hogy mi az Európánál nagy rajongói vagyunk, de azért frusztráltak is vagyunk, hiszen van ebben potenciál, hatalmas potenciál, ráadásul, de olyan, mintha zsákutcába kerültünk volna, és ezt mindannyian észrevettük már. Aki az át követi, akkor tudja, hogy mit lehet ezzel tenni, éppen ezért nagy ö, szakadék van, és ezt valahogy meg kellene oldani. Aki használja, azt tudja, hogy jó, viszont sokan nem tudják, hogy létezik. Talán jó lenne, hogyha nem, hogyha célzottan ö, reklámoznánk. Azt mondták, hogy a kulturális örökséggel kapcsolatos ö, közösségek a, és intézmények képezik a célcsoportot. Próbáljuk megérteni, hogy mi is ez. Érdekes ez a konzulensi hálózat is. Vannak területi referenciák, hivatkozások is. Van egy hálózat, amelynek a tagjai európaiak, olyan, öm, olyan felek, akiket egyértelműen be lehet azonosítani, ők résztvevői ennek a nagy európeána mm, családnak. Második dolog, látom, hogy a következő több éves pénzügyi keretben a finanszírozási alapok Digital EU és Horizont ba különülnek el. Az oktatással, akár egyetemi oktatással kapcsolatos dolgok hol vannak? Amikor kulturális örökségi központokat emlegetett, akkor ezeket hol soroljuk? És harmadik dolog, konzultáció. Láttam, hogy az önökhez, azok, akik 380-an vagy 88-an önökhöz fordultak, ők mit is mit is kértek, ki van tulajdonképpen ebben a konzultációs körben, vagy ki nincs benne? melyek azok az országok, amelyek, amelyek jobban jelen vannak, melyek azok nem, amelyek nem. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau. Nagyon szépen köszönöm. Schweringer asszony, öné a szó, hogy ezt a rengeteg kérdést megválaszolja. So, to, to, uh, on the question, uh, ami azt a kérdést illeti, hogy miért is nem sikerült az Európánát az iskolákba bevinni, ez az országoktól függ. Franciaországban például az Európána mm, szorosan együttműködik az iskolákkal. Hivatkozási alap, iskolai anyagokat lehet itt találni. Tehát az országoktól függ, hogy ki mennyire használja ezt. Na de hogyha nincs olyan anyag, amely tényleg vonzó, amely nem jelenleg jó minőségű, akkor nehéz megszorítani a diákokat, ez a 22-es csapdája. Én a digitális oktatásért is felelős vagyok, és összekötöm ezt a két dolgot, tehát a kultúra és a digitális közösség összehozható. Ez az egyik változás. Ami a finanszírozást illeti, mostanáig az Európánát kettő különböző sémából finanszíroztuk. Egyrészt ott voltak ezek a támogatások, amelyekből a társfinanszírozás nagy problémája merült fel, ugyanis a tagállamok nem tudták a társfinanszírozási rátájukat megvalós odaadni. És a második dolog pedig a beszerzés. Ezzel sikerül majd a közbeszerzésekkel, sikerül majd az Európeánát teljes, mérték, teljes mértékben finanszírozni továbbra is közbeszerzésekkel és támogatásokkal próbáljuk támogatni az Európánát. Szeretnénk az a mostani több éves pénzügyi keretben elkövetett hibákat nem megvalósítani. Így ezzel az új rendszerrel talán biztonsági hálót sikerül kialakítanunk. A szerződés, a mostani szerződés, az egy két éves szerződés, amelyet még két évre meg lehet majd hosszabbítani, most ebben gondolkodunk. Truppel asszony kérdezte, hogy öm, miért tudnak kevesen a projektről. Nagyon sok oka van ennek, nagyon-nagyon sok színűek az okok. Az országtól függ minden, attól, hogy melyik országról beszélünk. Van, ahol az Európánet ismerik, van, ahol nem ismerik, bizonyos szakmákban ismerik, bizonyos szakmákban nem. Tehát nehéz választ arra adni a kérdésre, arra a kérdésre, hogy miért. Az Európánárval kapcsolatban sokat dolgoztunk azon, hogy az európai és örökséggel foglalkozó intézmények egy közösségbe tartozzanak. Lehet, hogy az Európán a vetületet egy kicsit itt elfelejtettük, de az biztos, hogy a programok nagyon jók voltak abban, hogy megszólítsák, a, megszólítsák az embereket. Például az 1914-18 téma nagyon is előkerült. Európai témák körül szeretnénk dolgozni, hogy identitást az identitást és a közös valahova tartozás érzését kialakítsuk. Ami az um, szűrés és a szofisztikált szűrők hiányát illeti, amikor felmegyünk valamilyen internetes oldalra, amely nagyon sok a tartalom, például kulturális holnapok, akkor nem is lehet a találatokat szűrni. De hogyha ott van mondjuk a művészeti kifejezés, mondjuk az impressionistákat keressük, vagy a dadaistákat. Jó lenne, akkor kell tudni, hogy melyik mozgalmat keressük mm, pontosan, milyen formát keresünk pontosan. Ezek alapszűrők, amelyeket amelyek máshol vannak, de az Európánál nincsenek megpróbáljuk ezt ide is beletenni. Még azt is gondoljuk, hogy a tartalom felfedezhető kell, hogy legyen. Vagyis olyan tartalom kell, amely az embereket arra ösztönzi, hogy szörföljenek az oldalon, és felfedezzék, hogy milyen tartalmak is vannak az oldalon. És akkor ezzel az európai tartalomra már válaszoltam is, fontos, hogy ez az európai tartalom felfedezhető legyen. Kosztászonynak válaszul mondanám a finanszírozás témájában, hogy a kulturális örökségnél átfogó megközelítést alkalmazunk. Először is az Európán át a Digitális Európa programban finanszírozzuk, ezzel pedig megerősítjük. Megerősítjük a benne rejlő kínálatot, a funkcionalitást is, ezt pedig kiegészítjük azzal a kompetencia központtal, amelyeken belül technológiák, eszközök állnak rendelkezésre, és ezek mind a kulturális örökséget támogatják. Ugye például 3D-t akar valaki használni, vagy virtuális valóságot egy kiállításra, és nem tudják, hogy ezt hogyan kell használni, akkor le lehet menni ebbe az úgynevezett kompetencia központba. Azt is tudjuk, hogy vannak még alapvető kutatási kihívások is, amelyeket majd a Horizont Európában próbálunk megoldani. A kulturális örökségben dolgozó, dolgozó intézmények majdnem 4000-en vannak, 3700-en vannak. Ezt a nagy tömeget arra kell bírni, rá kell bírni, hogy minden régióban jelen legyenek. Az Európánál 28 tagállamban Um, van jelen, vagyis minden tagállamban. De azt is szeretnénk, hogy minden intézmény, minél a legkisebb intézmény is részt vehessen ebben, ugyanis az Európánál arról is szól, hogy a kulturális örökséghez demokratikusan hozzáférhessenek az állampolgárok és az intézmények is. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, wir merken... Nagyon szépen köszönjük, látjuk azt, a nagyon sok kihívás áll el még előttünk, amit le kell küzdenünk, sok a dolguk még biztosak lehetnek abban, hogy a kulturális szakbizottság az önök oldalán áll, és bizonyára újra és újra foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel. Megvizsgáljuk ezt, egy kis előlépés már volt, megnézzük azt, hogy hogyan lehet úgy kialakítani ezeket a funkciókat, hogy eh, használják az emberek ezt a portált, hiszen szerintünk ez egy nagyon fontos portál, dicséretes kezdeményezés ez. Köszönjük, hogy bemutatta nekünk azt, hogy milyen irányba kívánnak előre mozdulni, és további sikereket kívánunk önöknek a munkájukhoz. Bizonyára a jövőben is majd önök mellett fogunk állni. Köszönöm. So, dann wären wir... Hát akkor a végére értünk volna a mai ülésünknek. Az egyéb pontok alatt nem áll semmi. Akkor csak be kell jelentenem azt, hogy a következő ülésünk december 3-án hétfőn lesz, 15 és 18 óra 30 perc között, és azonnal meg is kezdjük a koordinátori ülést, amelyet mindig a nyilvánosság kizárásával tartunk, tehát mindenki, aki nem tartozik a parlamenthez, az kérem hagyja el a termet, és egy 5 perces szünetet rendelek el, annak érdekében mindenki egy kis technikai szünetet tarthasson.